Francesca Baracsú asszony február 28-ától az olasz kormánytagja Klaus Heiner lénne március 1-e óta az Európai Számvevőszék tagjává vált. Mindkettőjüknek gratulálok a kinevezéséhez, és a négyes cikknek megfelelően a felszabaduló ülést mind a két ülés február 28 és március 1-től dokumentáltuk. A 47-es, a 74-es cikk értelmében elfogadottnak tekintem a megfelelő jogi aktusok aláírását. Most pedig a napi rendet illetően fogad fogadjuk el a napirend